a plenáris ülés weboldalán eh, a jegyzőkönyvünkben is megjelennek ezek a nyilatkozatok. Hét jogszabályt fogok aláírni eh, szerdán, amit a normális eljárás, a szokásos eljárás során fogadtunk el, szintén a jegyzőkönyvben jelennek meg ezek az új jogszabályok. Most pedig